hogy egyetértenek jelölésükkel. Az Európai Parlament össze a, a tétele a jegyzőkönyvben található, ezzel a bejelentéssel pedig zárom a mai